So, colleagues, we're, um, good afternoon. We're going to begin. Hölgyeim és uraim, szép napot kívánok mindenkinek. Talán kezdjük el a munkát, először is elnézést a 10 perc késésért. Ez teljesen szokatlan tőlem. Boni úr tartja a frontot hogyha van egy libe érdemérem, mindenképpen valami, valami eh, oklevelet ki kell, hogy állítsunk önnek, mint az egyetlen résző képviselőnek. Az is lehet, hogy a titkárságnak, szakértőinknek is fogunk valamit oklevelet kiállítani issue because we're starting at two o'clock as well, which... Tőkor kezdünk, illetve hát negyed háromkor igazából valószínűleg ez okozza a problémát és a késést. Elnézést kérek mindenkitől. Rengeteg extra szavazás, extra ülés van. Természetesen, úgyhogy ezért van az, hogy kevesebben vannak jelen, de hát az interneten bizonyos vagyok benne, hogy rengetegen követik élőben az ülésünket. Bóni úr pedig végig marad? Majdnem végig? Jó. fontos azért, hogy legalább egy valaki legyen. So, with, if everyone is happy that we continue, I've not been in a position where we've, we've had uh, a ten. Ez azért szokatlan, hogy ilyen alacsony a részvétel. Ennek szerkezeti oka van, egész egyszerűen ez egy ilyen nap, főként most, hogy kettőkor kezdünk egy PNR szavazással, elcsúszott a délelőtti programunk is, nagyon sokan csak azért jöttek, aztán elmentek. Tehát ez egy nagyon furcsa nap. az Folytassuk a következő napi rendi ponttal, ez az internet szervezet bűnözés veszélyének az értékelése. Van Gemert úr, az Europol igazgató helyettese fog beszámolni a legfrissebb vizsgálat eredményeiről, a kiber bűnözés rendészeti kihívásai tényleg állandó lemaradásban vagyunk, tesszük fel ezt a költői kérdést, és egy tanulmány is készült dr. Nico van der Mühlen és Now Joe Rand Europe Cambridge-i irodájából fogja ezt a tanulmányt felvezetni amely és kiberbiztonság az Európai Unióban és azon túl, mik a veszélyek és mik a lehetséges válaszok. Elsőként Van Gemert úrnak adom meg a szót az Európol igazgató helyettesének, aki az Európol vizsgálatának eredményeit fogja 10-15 percben elmondani, és aztán eh, Jean Bon professzor úrral folytatjuk. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívtak, hogy az ájogtát bemutassam ma. Hogyha megengedik, akkor azzal kezdeném, hogy beszélnék egy másik dossziéről, amit egy héttel ezelőtt fejeztek be az Európai rendelethez. Köszönöm szépen a Lebe Bizottság tagjainak a munkáját, és Diaz Demére úrnak szeretnék eh, gratulálni a kiváló munkáért. Nagyon fontos számunkra ez az Európol rendelet. Nagyon nehéz volt ez a dosszié, nagyon komplikált, és nagyon komoly következményei vannak. A luxemburgi elnökség sikeresen lezárta ezt a tárgyalást, és egy olyan téma ez, amiről ma szót fogunk ejteni, vagyis hogy egyensúlyt tudjunk kidolgozni, kialakítani a jogi keretek között, és a civil szabadságjogok és az állampolgárok alapvető szabadságjogai kiegyensúlyozása. Szeretnék a rendészeti ügynökségek nevében gratulálni ezért az eredményért. Minden esetre én ma áttekintést szeretnék adni a kiberbűnözési fenyegetettségekről az Európol szempontjából, és megragadni az alkalmat, hogy pillanatképet adjak a legfontosabb kihívásokról, amelyekkel szembenézünk ezen a területen az igazgató múlt hónapban volt itt, a terrorizmusról volt szó, és meghívtak minket az, a bevándorlási válsággal kapcsolatosan és a külkapcsolatok áttekintésére. Ez a harmadik beszámolónk a műveletekkel kapcsolatosan, ez a kiberbűnözés. Minden esetre mindig örülünk, hogyha beszámolhatunk a szakbizottságnak a munkánkról a kiberbűnözési központot az Europol 2013. Eh, januárjában indította el a cél, hogy megerősítsük az EU rendészeti válaszát a kiberbűnözésre. Ez az egyik legfontosabb elem, ami más tanulmányokban is szerepel a kiberbűnözési stratégián belül, amit 2013-ban véglegesítettünk. A mandátumnak megfelelően a meglévő kiberbűnözési tendenciákat vázoljuk fel, koordinálva a kiberfenyegetettségek elleni küzdelmet. Az Europol és annak részeként az ECT egy információcsere platform, több mint 200 szekötő tiszt működik, dolgozik ezen 28 tagállamból, és egy kommunikációs rendszer is vagyunk. A legfontosabb rendőrségi műveleteket itt lehet meg tervezni, nemzetközi partnerekkel dolgozunk az Európollal, illetve az Egyesült Államokkal, Kolumbiával, Norvégiával és más országokkal is együttműködünk. Még egyszer szeretném megemlíteni, hogy az egyik legrobusztusabb adatvédelmi kereten belül működünk, a rendészeti világon belül, és az új rendeletekkel ez még tovább tökéletesedik. A kiberbínezés területén foglalkozunk a, fizetési csalásokkal, az identitás lopással, a fegyverekkel, a gyerekek szexuális kizsákmányolásával és kibertámadásokkal, amelyek kritikus infrastruktúra és kommunikációs rendszereket érintenek az EU-ban és globális szinten is. Támogattuk 2015-ben is több mint 100 magas profilú operációval ezt az erőfeszítést. Az egyik leginnovatívabb munkamódszerünk a G-Kedem. Az egyik problémánk is a g hoz kapcsolódik a leginkább. Ez olyan terület, ahol a tagállamoknak információt kell cserélniük határokon átnyúló módon, ez egy további lépés a normális együttműködésen túl. A g az egy task force, 2014-ben kezdődött meg ez a munka. Összekötő tisztek dolgoznak ezen hét tagállamból és négy nem EU-s, tagá- nem EU-s államból. Magas szintű célpontokat vizsgál, és szupernacionális perspektívát is követ, és azt próbáljuk eldönteni, hogy melyik szinten lehet a legsikeresebben meg leküzdeni egy problémát. Szorosan együttműködnek ezek a programok, ez olyas valami, ami a tagállamok szintjén indult, és a tagállamok vezetik. Ez az új megközelítés. Ebben a G-ket több mint tíz jelentős határokon átnyúló műveletet hajtott végre. A 2015-ös helyzetről szeretnék beszélni, az IOKTA is erről szól, a weboldalon is otthon, és én is most erről fogok beszélni. Ez az egyik legfontosabb stratégiai értékelésünk az internettel kapcsolatos szervezett bűnözés tekintetében. Rendészeti szempontból próbáljuk ezt megvizsgálni. Ez egy kicsit más, mint más magán jellegű szervezetbűnözési kockázat elemzések, vagy fenyegetettség elemzések. Stratégiai áttekintés ez a döntéshozók számára és a törvényhozók számára a folyamatban lévő fejleményekről és problémákról, amelyekkel a rendészeti szervek szembenéznek. 28 tagállam dolgozik ezen, illetve magánszereplők és a pénzügyi szektor is mik a legfontosabb megállapítások ebben a tanulmányban. Először is úgy gondolom, hogy a kiberbűnözés nem titok ez, és nem újdonság senki számára, globális iparág egyre agresszívabbá válik, és egyre konfrontatívabb. Ez újdonság, és annak a jele, hogy a szervezet bűnözés módszereit veszi át, zsarolás cégekkel szemben, magánemberekkel szemben, egyáltalán nem eh, annyira titkos ez már, vagy rejtett, mint korábban, sokkal nyíltabban zajlik. A kiber bűnözés már szolgáltatásként működik, és így támogatja az agresszívabb attitűdöt. A titkosításban együttműködők nagy fenyegetettséget jelentenek, a tagállamok több mint kétharmada az ilyen malverekkel kapcsolatosan vizsgálatot folytat. Emlékeznek a Gameover esetre, vagy a botnet hálózatok problémájára. Ez is az ilyesfajta zsarolásra való példa, akkor több mint egy millió gépet tartalmazott ez a zombi hálózat. Az is feladatunk, hogy megkeressük az áldozatokat, és hogy segítsünk nekik. Uh, at one time, uh, we'll become the victim. Hogyha valaki ilyen malver áldozatának érzi magát, akkor érezze úgy, hogy van mellette valaki. Aztán a banki malverek. Uh, ezek arra szolgálnak, hogy az online banki tranzakciókat manipulálják, egyre szofisztikáltabbak ezek. Nem csak technikai innovációkról van szó, hanem eh, a biztonság és a magánélet védelme egyre kevésbé érvényesül a tervezés szintjén. a bűnözők kihasználnak már olyan módszereket, amelyek már korábban is kiderültek, olyan gyengeségeket a rendszerekben. Az anonimizálás és titkosítási technológiákkal való visszaélés is nagyon fontos. Ez több területen is jelentkezik. 2015-ben, mondok egy példát, Európában több mint a nyomozások kétharmada valamilyen titkosítást tartalmazott az adatok és a kommunikáció védelmére. A legutóbbi műveletekben, a JET mozatban azt figyeltük meg, hogy 62%-ban az üzenetek titkosítottak voltak azok az üzenetek, amelyeket a bűnözői csoportok cseréltek egymással. Titkosító szoftvereket használtak, ezért nincsen rálátásunk a gyanúsítottak általi kommunikációra. Követni próbáljuk eh, lehallgatással eh, a bűnöző kommunikációját, de a titkosítás miatt ez kevésbé hatékony. Így a rendőrségi munka sem tud annyira hatékony lenni. Ha például lefoglalunk egy szervert vagy egy eh, egy hard drive-ot, akkor sem tudjuk feltétlenül feltenni az információkat. Ez olyas valami, ami nagyon frusztráló tud lenni a rendészeti szervek számára, de van valami, amit tisztázni kell. Az Europol, mint rendészeti szerv, soha nem kérte, hogy betiltsák a titkosítást, vagy hogy valamilyen kiskaput kapjunk. Nem ez az álláspontunk de nagyon fontos különbséget tenni az európai rendészeti közösség és a hírszerzési közösség között, lehet, hogy nekik más a véleményük. Az Europol úgy gondolja, hogy tudatában vagyunk, erős titkosítás nélkül nem működhet az internet sem most, sem a jövőben. Mi azt sürgetjük, hogy alkossanak jogszabályt, arra nézve, hogy kiegyensúlyozott felhatalmazásokat kapjanak a rendészeti szervek, és tudjuk segíteni az igazságügyi vizsgálatokat és az ügyészség munkáját, biztosítva az állampolgárok és az áldozatok jogait is. És vannak alternatív intézkedések, amelyeket az EU megtehetne, hogy az egyensúlyt helyreállítsa, és hogy a kihívásokat csökkenteni tudja technológia aláásása nélkül. So, for instance... Például mi szeretnénk, hogyha harmonizálnánk a kötelező bevallást. De az ajoktát illetően, a virtuális pénznemeket illetően azt látjuk, hogy a bitcoinokat egyre gyakrabban használják az online bűnözésben is. Mi úgy gondoljuk, hogy ugyanezt a pénzmosás elleni jogszabályt kell alkalmaznunk, mint a valós életben, a virtuális valutákra is. A due diligence fogalma, a megfelelő figyelem, az itt is mérvadó. És végül az adatsértéseket illetően 2011 ben nagyon nagy volt a száma. A social engineering jelensége egyre inkább terjed, és ami a gyermekek szexuális kizsákmányolását illeti, a gyermekabúzus livestreamelése egyre inkább elterjedt, illetve az indecens anyagokat egyre többen gyártják. Következtetésképpen tennék néhány ajánlást. Annak érdekében, hogy a kiberbűnözés ellen felvegyük a harcot, a jogalkotóknak a bűnnyomozóknak megfelelő eszközöket kell rendelkezésre bocsátani, megfelelő anonimitást és eszközöket. Együtt kell működni a magánszektorral, a pénzügyi szektorral és az akadémiai világgal is. Nagyon fontos a prevenció, a tájékoztató kampányok kapacitásépítése rendőri erőkben Európában. Az áldozatok védelme, ehhez is harmonizált jogalkotásra van szükség az EU-ban. Csökkentenénk kell a titkosítás, kódolás hatásait, és egységes európai keretre van szükség az adatmegőrzés területén. Ha ezt megtesszük, akkor a magánélet védelme és a rendőri feladatok között egyensúlyt tudunk teremteni. Ehhez azonban fel kell vállalni a felelősségeket, és konszenzusra van szükség széles körben. Mivel egyre inkább online történik az emberek élete, ezért védeni kell az állampolgárok virtuális online életét is, és az Európolnak feladata az ez való foglalkozás is. Köszönöm elnök úr. Elnök. Köszönöm szépen. Jean Desbos úr az ULB-ről, aki a rendőri kihívásokat foglalja össze ez a szakterülete a bűnözési üldözése területén. Megadom ennek a szót. Köszönöm ennek úr, és kérném a diákat. Great, thank you. Uh, good afternoon. Uh, on behalf of my colleagues. Mindenkit üdvözlök. Üdvözlöm Önöket, és köszönöm a meghívásokat, kollégáim nevében is. Készítettünk egy tanulmányt arról, hogy mik a rendőrségi kihívásai a kiberbűnözés üldözésének. Megkérték hogy a kódolásra, titkosításra, a névtelenítésre, a szoftverekre koncentráljunk, illetve az úgynevezett kriptovalutákra. Három megközelítésünk volt. Az egyik egy új politikai irányvonal kidolgozása. 103 fő területe van ennek az önöldözésnek az európai agendában. A másik terület az az, hogy egyre inkább híreket kapunk, 2014-ben is nagyon sok volt, az adatfeltörések száma. Az adatfeltörések, a hackerések és a rosszindulatú szoftvertámadások egyre inkább terjednek. Az utolsó háttér darabka, milyen intézkedéseket lehet tenni a kibérbűnözés ellen, különösen annak fényében, hogy az Egyesült Államokban és néha Európában is nagyon magas szintű hírszerzési tisztek is azzal ijeszgetnek, hogy a going dark, az anonimitásba vonulásnak a jelensége egyre inkább terjed az interneten mi történik akkor, amikor a szolgáltatásban olyan kódoló kulcsok vannak beépítve, amikhez hozzáférhetnek szabadon. Európában az elmúlt hetekben a francia kormány a párizsi támadások után egyre inkább figyelemmel követi ezt a témát. Hogy kezdjem azzal, hogy mit állapítottunk meg? Eddig leginkább a számítógépes bűnözés területén a technikai aspektusra koncentráltunk, de mi megállapítottuk azt, hogy ez inkább jogi kihívás, nem technológiai vagy technikai. Kell egy hatékony keret, amely az alapvető jogokat védi. Ez pedig majd biztosítja azt, hogy a megfelelő büntetéseket kiszabhassuk. Három következtetést vontunk le. A going dark jelensége. Először is azt gondoljuk, hogy ez a going dark apokaliptikus elképzelés nem igaz. Lehet ugyan akadályozni a felterítést, de nem várhatók gyakran radikális lépések. Az Eurojust és az Európol esetében megállapították, hogy nagyon fontos bizonyos specifikus technikai skilleknek a meglét ahhoz, hogy valaki ezt megtehesse, de ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük, a nemzeti hatóságoknak is kell ezekkel rendelkezniük. Mi úgy gondoljuk, hogy nem nincsenek különleges megoldások. Igazából általában a finanszírozást ezért emelik meg erre hivatkozva. Az ájogta jelentés megállapítja, hogy a kibérbűnözések többsége egyszerűen a létező hibákat, kiskapukat használja ki. Ebbe bele tartoznak a humán, sérülékeny pozíciók kihasználása, és semmi köze ezeknek a technológiai hibákhoz. Aztán a kivételes megoldások, például a betörések esetében, az online betörések esetében, azt látjuk, hogy egyre inkább sérülékenyebbeké válnak a szoftverek ilyen értelemben, és egyre inkább veszélybe kerülnek az online szolgáltatások. Tehát a megállapításunk az, hogy a kibérbűnözés kapcsán, majd a kolléga erre kikér, nem tudjuk definiálni azt, hogy mi az, hogy számítógépes bűnözés, ez mindig egybe esik az online védelemmel és a hírszerzéssel, tehát mindenkinek mást jelent az, hogy mi az, hogy számítógépes bűnözés. A Going Dark jelenségét illetően ez nem egy vélelmezhető alapfeltételezés, inkább csak feltételezés marad. Aztán az EU milyen intézkedéseket tesz. Mi úgy látjuk, hogy ugyanaz a problémája minden intézkedésnek. Először is nem tudjuk, hogy mi az, hogy kibérbűnözés. Aztán milyen bűnözési kategóriák léteznek. Több tanulmányt is végzett ez a szakbizottság. A kiberbiztonság és a kiberbűnözés közti határ az igazából már elhalványul. Mi úgy gondoljuk, hogy a kibérpolitika egyre inkább az Európol EC3-asa közré épül. Aztán változtatni kell az EU-s megközelítésen. Az EC3-at az Európolon belül hozták létre annak érdekében, hogy a tagállamokat segítse. 2000 14 óta, azonban a J-Cat is ide tartozik, de nincsenek megfelelő EU szintű partnerek a feltárásban. Iszikánzról ez egy koordinált akció marad. A kiberbűnözés azonban definíciójánál fogva stage, rather than going through the... határon átnyúló és nem lehet tagállami szinten megfelelő döntéseket hozni. Ahhoz, hogy mind nyomozati, mind proaktív, preventív megközelítés alkalmazzunk, az azt jelenti, hogy félbe kell szakítani a kibérbűnözést, nem üldözni utólag, és legális garanciákat kell megvalósítani ahhoz, hogy ne lehessen kihasználható az online jelenlét következő diát kérném. Ez pedig az utolsó diám az eredményeket, illetően, hogy mik a jogi kihívásai a rendfenntartásnak a kibér üldözés esetén. A sebesség a bizonyítékok gyűjtése területén, ehhez azonban együtt kell működni. Erre vannak kölcsön segítségnyújtási szerződések, az MLA-k, de ezek nem elég gyorsan működő eszközök. Semmi, sem a jelentések, a Budapest konvenció jelentése sem támasztja alá ezt az állítást. Aztán Az első éves jelentésben, amit az EC3 kiadott, megállapítják, hogy a magánszektor nem jelenti be a kiberbűnözés, és főleg az ember az imidzsük sérül így. A jelentés azt mondja, hogy annak érdekében, hogy megfelelő bizonyítékokat kapja a nyomozás, és az, ehhez nem elegendő a bizonyíték a magánszektorban. Ez viszont felvet igazságügyi kérdéseket, hiszen hogy lehet akkor a bizonyítékokat felhasználni eljárásokban? Megsértsék a vállalatok az alapvető emberi jogokat, így gyűjtsenek bizonyítékokat? Úgyhogy amire szükség van, az a feljavított jogi keret, és utána lehet plusz intézkedéseket tenni. Alapvetően kell egy általános adatvédelem és adatfeldolgozási biztosíték EU szinten. A Budapest konvenció igazából problematikus, és nem biztosít megfelelő magánéleti védelmet online. Aztán az ajánlásokat itt olvashatják a képernyőn. For a review of EU cybercrime infrastructure and powers. Megfelelő infrastruktúrára van szükség. Az elmúlt néhány évben nagyon lemaradtunk a magánszektorban is, pedig mindenképpen szükség lenne erre. Másodszorban harmadik felek bevonása legyen szó akár magán, akár állami szektorról egyértelművé kell tenni az arányosság elvét és az emberi jogok tiszteletben ö, tartatását. Erre vonatkozik a Budapest konvenció is például. Harmadik, a kiberbűnözést nem lehet arra használni, hogy ennek okán a biztonsági protokollokat feltörjék, ideértve a kódolást is. Köszönöm szépen. Very much. And, um, now... Köszönjük szépen. Most pedig a Rand Európa képviseletében következik következő szakértőnk, a kiberbűnözés kihívásai. Yes. Thank you very much, Chairman, and also... Köszönöm szépen, elnök úr. Jó, felhallgatom. Next slide, please. Köszönöm, hogy bemutathatom a tanulmányunkat. Kérem a következő ábrát. Eltekintjük a tanulmány fontos megállapításait, legfontosabb megállapításait, illetve a szakpolitikai opciókat. Mi a célunk? Hogy meghatározzuk a legfontosabb kiber fenyegetettségeket. És ezen kívül természetesen azt is, hogy Amerikában milyen kapacitással rendelkeznek ennek visszaszorítása érdekében, és azt is vizsgáljuk, hogy az uniós felépés mennyire hatékony következő diát kérem. So in that order, I will cover our main findings on threats, capability. Tehát veszélyek, kapacitások, fellépés és annak illetve vagy ezt hogyan látja a közvélemény. Lássuk a legfőbb veszélyeket. Érdekes, az első előadásra reagálva folytatni ezt az Europol IOCTA kezdeményezésre gondolok. Itt alapvetően itt két dolgot tettünk. Először is világosra akartunk lenni az ügyben, hogy a veszélyeket nem feltétlenül csak új tényekből akartunk kiindulni. Már meglévő tanulmányokból akart és kiindultunk, de a korábbi elemzések nem világosak, hogy milyen bizonyítékokra vagy tényekken alapulnak. Nagyon gyakran nem ugyanúgy értelmezik a veszélyeztetettség fogalmát és a veszély fogalmát. Ez tekintetben, tehát nincsenek egyértelmű fogalom meghatározások. Mindenki másnak mást jelent az, hogy veszély. A tanulmányunkban fontos volt az is, hogy nem mindegy, hogy milyen öm, jelzőszámok vagy indikátorok alapján határozzuk meg a veszély fogalmát. Lehet, hogy a kiberveszélyeket eltúlozzák, akár attól függően, hogy politikus vagy a média beszél erről. Tehát a meglévő elemzésekből kiindulni veszélyes lett volna. Ezért úgy gondoltuk, hogy teljesen nulláról indulunk, már csak azért is, mert egymásra utalnak, egymást átfedik ezek az elemzések, néha nem világos, hogy melyik az eredeti forrás. Lássuk a következő diát. Tehát hm, lefektettük, hogy mit szeretnénk keretként alkalmazni. Először is az aktorok, az eszközök, ezek együtt adják a veszélyt, ez lehet például rombolás, információ nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan hozzáférés, információ módosítása, és így tovább, és így tovább. Ki a cél? hát lehet állampolgár kormányzat vagy egyes szervezetek. So we did continue because we didn't want to say something substantial. Valamit azért akartunk a kiberveszélyekről mondani, ezért folytattuk a hiányosságok ellenére az elemzést, és a legfontosabb aktorok az államok és a kiberbűnözők ez már említették előttem, hogy a kiberbűnözés is iparosodik, tehát egyre inkább szolgáltatásként árulják ezeket a a bűnözők, a malware az első számú eszköz, de hát a malware az nagyon sok mindent jelenthet. Például a banki trójai vírusok, ezer dolog tartozhat ide. Így tehát azt is világosan kell lehetni, hogy a különböző eszközök milyen mértékű kárt okozhatnak, rombo, akkor a rombást okozhatnak. Lássuk most a kiberkapacitásokat. Három fő célt vettünk az európai kiberbiztonsági stratégiából. Cyber Resilience, a Cybercrime és a Cyber Defense, ez a három nagyon eh, jól csengő célkitűzés. Az elsőért az ENISA, eh, a felelős elsősorban, amely nem csak tanácsokkal látja az Európai Bizottságot, hanem koordinálja az ez irányú fellépéseket, például azon tagállamok esetében, akik nem rendelkeznek külön szervezettel e tekintetben. A kiberbűnözés, az Europol EC3 kiberbűnözés ellenes központja, az, ami az első, ami eszünkbe kell jusson, a kibervédelem pedig a nemzetbiztonságot érinti. 2014-ben a tanács eh, fogadott el elvonatkozóan eh, egy határozatot, és ezt a stratégiát egyébként megfelelő eszközökkel kell végrehajtani. To the US. And the US is... Amerikához próbáltuk Európát hasonlítani, ezt lássuk be, hogy um, az Egyesült Államok teljesen eltér Európától, teljesen másképp, sokkal bonyolultabban rétegződnek a különböző résztvevő szereplő intézmények, um, szervezetek, ügynökségek, ha úgy tetszik és uh, a, a rengeteg javaslat és módosítási um, javaslat ellenére <clears throat> egyszerűen a jogszabályá alakítás igen csak bonyolult és lassú. Következő dia. Ez még csak nem is átfogó kép arról, hogy milyen állami szervek vesznek részt a kiberbiztonság kérdésében amerikai Egyesült Államokban. Ez igazából csak egy kis ízelítő, hogy mennyi mindenki, hány rengeteg szereplő van. Jó, akkor Cyber Resilience ügyében, elsősorban a Homeland Security biztonsági minisztérium a központi szereplő, illetve a Védelmi eh, Minisztérium is. A kiberbűnözésre nincs egy szövetségi ügynökség, aki eh, elsősorban felelős, nyilván az FBI fontos szerepet kap, a, illetve a titkos szolgálat, ami egyébként a Department of Homeland Security-hez tartozik. A Védelmi Minisztérium eh, kiadott idén egy jelentést arra vonatkozóan, hogy a kiberkapacitások terén milyen fejlesztéseket terveznek. Tehát kiindulva Európából és Amerikából tovább mm, ugorjunk tovább a mm, nemzetközi együttműködésre, a nemzetek közötti együttműködésre. Ez kiderült az előttem szólók általában is, hogy elengedhetetlen az együttműködés, hiszen az állami és a magánszektor együttműködése nélkül eh, visszafele sülhet el bármit is teszünk. Kiolthatják egymást a különböző felépések. Az előttem szóló említette, hogy eh, részben a kölcsönös jogsegély folyamat az eh, idejét múlt, és években mérhető sokszor, nem is hónapokban ennek a lefolyása. Hát azt hiszem, hogy mindenkire rábízom, hogy ezt hogyan értelmezi, ebből milyen következtetéseket von le. Az igazi kihívás, ahogy az elhangzott, az az, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a nyomozói lehetőségek, illetve a, az emberi jogok, a magánjogok védelme között az adatmegőrzéssel kapcsolatos Európai Bírósági döntést kell itt megemtenem. Azt hallottuk, hogy ez hátráltatja a munkájukat, de hát erről majd nyilván beszélünk többet. Az uniós szakpolitikai eszközök nagyobb mértékű harmonizáció is kívánatosnak tűnik ezen a ponton, hiszen például a rendészeti és az ügyészeti szervek együttműködése sem mindig zöggenőmentes. Először folytassuk talán az uniós fellépés hatékonyságával. Hát az uniós fellépés fogalmazzunk úgy, hogy még alakulóban van. A NIS irányelvről hétfőn évfélkor tudtak megállapodni az uniós tagállamok. Remélhetőleg ezzel a tanulmányokban lefektetett egyes problémák megoldódtak. Különböző szervek tekintetében vannak bizony összetűzések, átfedések. Ez komoly kihívást jelentette eddig. A NIS irányelv részben azt célozza, hogy ezeket megszüntesse, de tudjuk, hogy ez nem megy könnyen. Ami a szabályozási megközelítést illeti, a önkéntes informális felől e, egyre inkább a kötelező formális együttműködésre helyeződik át a hangsúly, ami pedig e, az Amerikával való összevetést illeti. A kettő összehasonlításából számunkra az vált világossá, hogy a kiberbűnözésről szóló vita sokkal nyilvánosabban zajlik Amerikában. Azt hiszem, hogy ebből e, sokat tanulhatunk eh, az Amerikai Egyesült Államoktól. Szakpolitikai opciók tekintetében mindez mit jelent számunkra? Hát először is nagyobb mértékű harmonizáció kívánatos a tekintetben, hogy hogyan értékeljük a veszélyeket, hiszen pontos lenne, hogy világosabban lássunk az ügyben ki, miről beszél pontosan. Különösen fontosnak tartjuk, hogy az amerikai példát alaposabban megvizsgálja Európa, hiszen van mit tanulni tőlük e tekintetben. Az EC3 pont azért kerül befizetésre, hogy az amerikaiak hibáit mi elkerüljük, de tehát nem minden, minden esetben vakon lehet ezt megtenni, de mégis ebben kihasználtan lehetőségek rejlenek szerintünk. A NIS irányelvről nem tudhattuk, hogy közben megállapodás születik, de a kötelező adatcserével a rendészeti szervek eredetileg nem kerültek bevonásra. Még nem hozták nyilvánosságra a legfrissebb megállapodás szövegét, így hát nekem nehéz lenne erről bármit mondani, de az értesüléseink szerint nem nagyon szerepelnek ebben továbbra sem a rendészeti szervek. Fontos, hogy a magánágazatból, tehát a magánszereplőktől származó információ gyorsabban, hatékonyabban, akár automatikusan eljuthasson az e, Európolhoz. Ez ügyben megint csak az újonnan elfogadott NIS irányelvre tudok visszautalni, de hát ezt bővebben részletesebben most nem kommentálnám. de hogy lássuk, hogy hol vannak az igazi hiányosságok a kapacitásokban, ehhez először azt kell látni, hogy mik ezek az képességek, tagállami képességek, hiszen ezek hiányában nem tudjuk megmondani, hogy hol vannak a hiányosságok. Azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb ajánlásaink ez ügyben. Köszönjük, köszönjük mind három szakértőnknek, most pedig van pár percünk, a kérdéseket feltehetik a kollégák, már akik itt vannak. Ugye elsőként Bóni úr, hiszen ő volt az első Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt az előadást. Úgy gondolom, hogy valóban erre van szükség, vagyis, hogy visszalépjünk és visszatekintsünk bizonyos alapkérdésekre. Amikor a harmonizáció hiányáról beszélünk, bizonyos területeken azért van előrelépés, de nagyon hasznos volna számunkra, az Európai Parlament tagjai számára, hogy a szakértelmük gyümölcseit élvezhessük mi is. Tehát, hogy melyek azok a pontok, ahol még hiányok vannak, és ahol lehetne javítani a helyzetet. Megemlítette azt a kérdést, amely az erősebb együttműködésre vonatkozik eh, az Europol, a NISZA között és eh, egyéb olyan egységek között, amelyeknek kifejezetten eh, az Europolon belül ez a feladatuk. Ez nagyon lényeges, de olyan kérdés ez, ami kapcsolódik a jobb szervezéshez, a jobb in- irányításhoz, már ami a keretet illeti. Második pont. Milyen jogi változásra lehet vajon szükség. Volt, aki azt mondta, hogy jogbiztonságra, egyértelműségre van szükség. Talán több információra volna szükségünk, hogy mely területeken van ilyenre szükség, és hogyan tudunk ezekre a problémákra választ találni. Azután az is elhangzott, hogy rendkívüli megoldásokra van szükség a titkosítás esetében, illetve hogy ilyenekre nincsen szükség, és mégis szükség van sok területen a titkosításra, a digitális világ fejlődik, de egyensúlyt kell találnunk a megoldások között, hogyha valakinek van valamilyen javaslata, jó volna, mert itt a parlamentben is sokszor szó esik erről, különböző csatákat vívunk, de ennek a háttere nem a szakértelemhez kapcsolódik. Ez is érdekel, ez a terület, hogy erről mit gondol. Could uh, say and mention... Esetleg, ha meg tudna említeni, hogy milyen jellegű kapcsolatot képzel el a harmadik országbeli partnereinkkel mire van szükség, hiszen beszélt eh, az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatról, az Európai Keleti Partnerségi Szomszédsági Politikáról is szó esett, hogyan kellene az együttműködés problémáját megoldani az érintett országokkal. Utolsó kérdésem pedig, az Enisát meglátogattam, és azt állapítottam meg, hogy három-négy év alatt a zenészak költségvetése nem változott. Az Europolról nem tudok mit mondani, de valószínűleg hasonló a helyzet. Hogyha valóban szeretnénk fellépni a kiberbűnözés ellen, akkor jobb jogi keretekre van szükség, meg kell fontolnunk, hogy igazából mit akarunk, és lehetőségeket, kapacitásokat kell létrehozni, hogy a jó szakértőket tudjuk felvenni, és legyen pénz ezeknek az intézményeknek a működésére. És hogyha még valamire rákérdezhetek, ezzel az egységgel kapcsolatosan, amely majd megkezdi a működését az Európolon belül, inkább a terrorizmussal foglalkozik ez, január 1-től kezdi a működését, de ha esetleg tudna még erről valamit mondani, hiszen három hét áll rendelkezésre az egység munkájának megkezdéseig. Köszönöm. Köszönöm, Buli úr. Teljesen egyetértek az Aniszával kapcsolatos megállapításával. Jó volna összegyűjteni a kérdéseinket. A titkosításra én is szerettem volna rákérdezni, különösen a tömeges adatgyűjtéssel kapcsolatosan. Tehát a kérdésem igazából az, hogyha egy kicsit többet megtudnánk arról, ahogyan Boni úr is elmondta, milyen jogi keretek között tudjuk tolerálni az anti, a, antititkosítási erőfeszítéseket. but exactly at what point do um, does law enforcement have the way in? hogy hogyan tudjuk támogatni a rendészeti szervek munkáját, milyen kereteket kell kiépíteni ehhez. Inevitable that we were never going to have um, this kind of end-to-end encryption. So where are we at the moment? Because Hol állunk tehát a titkosítással kapcsolatosan? Jelenleg még nagyon gyerekcipőben jár ez a munka, ami az anti-inkripciós kapacitásainkat illeti. Anna. Elnézést, az előző felszólalókat eh, nem nagyon hallottam, de amit eh, a végén elkaptam, abból a következőket tudom elmondani. Az a benyomásom, hogy a tagállamaink, tagállamaink játszanak az állampolgárokkal. Ez olyan terület, ahol valós ráforításokra van szükség, költségvetési ráforításokra gondolok, és kapacitásokra is, emberi kapacitásra, munkaerő ráfordításra, pontosan ez az a terület, ahol a leginkább fordítani kellene erre a biztonságunk szempontjából, ugyanis ez nagyon lényeges, és igazából nem hiszem, hogy a legtöbb tagállamban megvolna ez a kapacitás, vagy ez az akarat, hogy a szükséges változások megtörténjenek, hogyha nincsen szupranacionális ösztönzés, ösztökélés ennek megtételére. Uh, Hogyha nincsen koherens uh, beavatkozás, akkor mindig ez lesz a leggyengébb láncem. Ez az EU intézményeken belül is probléma. Két nappal ezelőtt vettem részt egy vacsorán, ahol különböző tagállamok szakértői is részt vettek, illetve olyan cégek, amelyek a digitális világban jelen vannak, és a kiberbiztonsággal foglalkoznak, és arról beszéltek, hogy ők maguk is áldozatai voltak egy belső harcnak az EU intézmények között. Arról beszélek, hogy az ENISA és a bizottság milyen csatákat vív nem beszélt például az Európai Védelmi Ügynökségről, ez egy másik ügynökség, amely szintén fejleszt eszközöket, vagy legalábbis ez a feladata, a kiberbiztonsággal kapcsolatos cselekvési keretre gondolok, a kritikus infrastruktúrák biztonságra vonatkozó stratégiára. Ez hogyan kapcsolódik ez az erőfeszítéshez a védelmi ügynökséget és a katonaságokat is magába foglalja, ez nagyon fontos szerepet játszhat ez a kritikus infrastruktúrák szempontjából. Végül pedig a szakbizottságunk nemrégiben járt Kínában. Említették, hogy a kiberbűnözés gyakran kapcsolódik államokhoz is. Huawei, a Huawei céget meglátogattuk. Nem tudom, hogy sok mindenki tudja-e, hogy ez mit jelent. Kínaiul ez azt jelenti, hogy Kína jóléte. Képzeljük el, hogy a Google-t mondjuk úgy neveznék, hogy Amerika mindenek felett. Not passing contracts on... A legtöbb állam vajon nem köt biztosítás, biztonsági szerződést ilyen cégekkel, mint a Huawei például. Yeah, aren't we actually our worst enemy in this? Akkor ezek szerint mi vagyunk a, a azok, akik megkötik itt a fejlődést a megszorítások nevében. Cecil, did you want to... Cecil, szeretne szólni, tessék. Eh, grazie. E, um, volevo chiedere anche in merito... Igen. Egy kérdést szerettem volna föltenni. Figyelembe véve a terrorizmus elleni harcot, vannak-e az Európolnál megfelelő eszközök már arra, hogy a gyűlöletkeltő beszéd ellen felvegyék a harcot, illetve a radikalizáció megakadályozására. Elnök, köszönöm szépen, Cecil. Tudom, hogy a két társelődő szeretne hozzászólni, ezt feljegyeztem. De előtte lenne a kölcsönös jogi segítségnyújtásról, az emelákról egy kérdésem. Volt erről egy meghallgatásunk, illetve egy vizsgálatunk a parlamentben, több mint egy évig tartott, és azt láttuk, hogy a kibérbűnözés elleni harc nem folyik túl hatékonyan, és nagyon lassú. Van valami jobb jogi eszköz erre? Boni úr is ezt mondta. Ezek nagyon komoly kérdések. Az ENISA illetően nem ismerik el, nem finanszírozzák, gyorsan kell reagálnunk. Én értem, Anna Gomes felhívja a figyelmet arra, hogy ez mennyire sürgős probléma. ha azt látják legközelebb az állampolgáraink, hogy leszívták a bankszámlájukat, vagy feltörték valami számlájukat, akkor ránk fognak mutatni, és azt fogják mondani, hogy Európol mit csináltatok? Miért tanul, miért tanácsoltatok, hogy ezt a módszert alkalmazzuk, ha ez a vége? Úgyhogy a kérdés az, hogy mit tegyünk. Tehát én tényleg értem, hogy ez mennyire sürgős. Nem sajnálom, hogy nem volt több időnk, hogy meghallgassuk a részleteket, de nagyon köszönöm az előadásaikat, és kérem válaszoljanak. Sok időnk nincs, de kérem. Van Gemert úr. Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni. First of all, as it goes for uh, the question about law, what can we do? Először is a törvényeket illetően. Mit tehetünk? Hogy lehet uniformizálni a jogalkotást? Az adatmegőrzés. Nagyon nagyok a különbségek. Néha nem lehet egy tagállamon belül egyszerűen felderíteni, hogy kik az elkövető, különösen a gyermekek szexuális eh, abúzusát illetően, aztán a kódolást illetően. Szerintem a szolgáltatók a saját biztonságuk érdekében használják, de a bűnüldözésnek még egy előző fázisban kell belépni, és szerintem házkutatásra is szükség van, és lefoglalni a számítógépeket, még mielőtt a kódolás megtörténik. Aztán nem értem, hogyha más bűnüldözési formákban ezt megtehetjük, akkor itt miért nem. Aztán a kötelező bevallást illetően is ugyanezt gondolom. Azt, hogy milyen országokról van szó, a fák, em, bankokat említeném, mert nagyon sok bűnöző ott rejtőzik, és nem sokat tudunk erről a területről. Aztán a személyzetet illetően. Láttuk, hogy egy kicsit az ügynökségeknél emelkedett a köcsöket, és az Európolban is. És most már támogatják is ezt az emberek, de 77 alkalmazottunk van. Igazából nem elég figyelmet kap ez a terület, és csak nagyon kevesen szakértők plusz költségvetésből érkeztek hozzánk. Aztán a terrorizmus elleni harcot illetően már kezdőd, megkezdődtek a munkák, Az e IAU-t is bevonjuk, a tanács is támogat minket, a parlament is, hogy tovább haladjunk ezen a területen, de én reméltem, hogy rákérdeznek arra is, hogy személyzetet kaptunk-e, mert ennélkül nem működik a dolog. Ennyit szerettem volna mondani. Elnök? Nyugodtan lassítson le, van időnk. Thank you, thank you, Chair. Thank you. sir. the questions Köszönöm a kérdéseket. Van egy általános dolog, amit meg kell állapítanunk. Egyensúlyt kell találnunk a rendfenntartó erők munkája és az alapvető emberi jogok között. Ez az alapfeltételezés félrevezető. Hogyha minden óvadékot, minden záradékot figyelembe veszünk, minden tiszteletben tartunk, csak akkor működhetnek a rendfertartó erők megfelelően a kibérbűnözés elleni harcban. Ez egy jogi kérdés, nem egy technológiai és technikai kérdés. Másodszorban. Hol javíthatunk még? a helyzetem. Az emelákat, a kölcsönös segítségnyújtást illetően az egyezmények keretében lehet többet tenni. Vagy egy nagyra törőbb cél, vegyük az európai kutatási parancsot. Működjünk együtt a magánszektorral, harmadik felekkel, más országokkal legyen egy transatlanti kutatási parancs. Jó. Blocked the, this framework, so why not use it in a, in a more ambitious, uh, ambitious way? Ezek nagyra törőbb célok lehetnének, és megvalósítható ez. Köszönöm. ők szeretne hozzászólni? Köszönöm. Néhány kérdésre választ szeretnék adni. Az egyik a fragmentálódást illetően. A tanulmányunk azt mutatja, hogy az ENISA és az EC3 nagyon magas szinten működik együtt, ennek ellenére a gyakorlatban kevésbé. Információ átadást illetően és a készségek összehangolása hangolását illetően, a taktikai részt illetően, igen, megpróbálják ellenállóbbá tenni a kivérteret, de az szával való együttműködést illetően sokan kritizálták, hogy ez inkább adhok, és nem túl jó együttműködés. Úgyhogy ennyit az operatív szintről. Aztán Tudjuk, hogy az Európai Védelmi Ügynökség megpróbálja a kibértér védelmét biztosítani, bár néha nagyon nagyok a feladatok, és átverik egymás a területek, mégis a szektorok között nincs párbeszéd igazából. Aztán mi azt látjuk, hogy a rendfenntartó erőket általában kizárják az információs láncból, és úgy gondoljuk, hogy jobban be kellene vonni a résztvevőket ahhoz, hogy az irány elv ne fragmentálódjon tovább. Ami az ML-kat illeti, láttuk, hogy sokan kikerülik ezeket, és két oldalú és több oldalú egyezményeket kötnek inkább. Lehet, hogy ennek vannak előnyei, de hátrányai mindenképpen. A jogi, politikai kérdések nagyon fontosak, de ezek azért léteznek, a kollégámtól eltérően így gondolom, mert a technikai résszel nem foglalkoztunk eleget. És nem oldottuk meg a technikai kihívásokat a kiber bűnöldözés terén. Nem tudom, a kollégám akar valamit mondani? A kritikus infrastruktúrát illetően Szerintem nem az IDA-nek a feladata ez. Bár lehetne azt mondani, hogy a nemzeti szervezetek és a kritikus infrastruktúra között szoros kapcsolat van, de akkor inkább egymás között kell tartani a kapcsolatot a tagállamoknak. De erről lehet vitázni. Aztán Nagyon nehéz arra válaszolni, hogy mi a kapcsolat az államok, a tagállamok és a kibérbűnözés között. Nagyon nehéz nyilvános dokumentumokat kapni ez ügyben. Nincs annyi, amennyire szükség lenne. Elnök, köszönöm szépen mind a négy meghívottunknak, és köszönöm a tagoknak is. Akár hiszik, akár nem, a LIBE szakbizottságban a kiberbiztonság kiemelt téma, bár ez ma itt nem látszik, de higgyel nekem, ez nagyon fontos az állampolgárok számára. És nem sokára újra felveszük Önökkel a kapcsolatot, és nagyon köszönöm. Kollégák, tízes napi rendi pont. Csak egy rövid bejelentés. Ki, ki akar először hozzászólni? Do you want to indicate? Roberto, do you want? Or okay, Cecile, eh. please go first. Cecile Kienge. Signor Presidente. Elnök úr, az eszmecsere elhalasztását, a munkadokumentumról szóló vita elhalasztásáról döntöttünk. Ezt kérem, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a jövő heti Strasburgi ülésünkön tűzzük ezt napirendbe, Addigra a köztünk még meglévő különbségeket talán eh, meg tudjuk oldani. Ugyanakkor a látogatói csoportot szeretném üdvözölni. Hogyha nem bánja elnök úr, akkor megkérem a látogatói csoportot, hogy majd a következő ülésünkre látogassanak el, ahol tényleg érdemben tudjuk tárgyalni az összes dokumentumot. Köszönöm, Claude. Csak nagyon röviden Cecil által elmondottakkal egyetértek. Valóban fontos, hogy a frakciók álláspontjai közel legyenek. Kettő dokumentumot szerettünk volna ma benyújtani. Az egyik a határőrizet a határőrizet az egyik, a másik pedig a CEAS eh, végrehajtására vonatkozóan. Remélhetőleg a jövő hét csütörtöki ülésünkön eh, tudunk erről érdemben beszélni, akkor, amikor már közeledtek a frakciók közötti harcálláspontok. Nagyon remélem, hogy az év vége előtt erre még sort tudunk keríteni. Köszönöm. Köszönjük a magyarázatot. Persze, az ülést mindenképpen hát, valahogy áthelyezzük. Sajnálom, azok szeretnék eh, köszönetet, elnézést kéne azoknak, akik csak ezért jöttek, de hát ezt el kell úgy tűnik halasztani. Még egyszer elnézést azoktól, akik csak ezért a napirendi pontért jöttek be. Igen, és most tényleg a 11-es napirendi pont. Tudom, hogy csütörtök délutára mindenkinek fogytán a türelme, de hát van még fontos megbeszélni valónk, ez pedig a 11-es napirendi pont, együttműködés eh, a harmadik országokkal, az Európai Parlament szakpolitikai igazgatósága felkérésére. Aha, hát ezért integettél, akkor halljuk. Oh, somebody substituted. Just, uh, Dr. yeah. That's what was going. <laughs> My apologies. So yeah, um, the presentation. Akkor a professzor nem tudott eljönni, mert késik a repülőjárata. Erre is remélem, hogy jól mondtam ki a nevét, igen, ezek szerint. Tehát akkor egyedül lesz kénytelen előadást tartani. Elmondom, hogy miről. Megrendeltünk egy eh, tanulmányt a holisztikus megközelítésről a migráció tekintetében, és hogyha vannak kérdések a társ jelentéstevőktől és a tagoktól, akkor majd azokat is meghallgatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, hogy ilyen kedvesen meghívtak ide, megtiszteltetés számomra, hogy a Libeszak Bizottság előtt szólhatok a kutatócsapat nevében, amely ezt a tanulmányt készítette harmadik országokkal való együttműködésről a migráció területén. Csapatunk javaslatokat jó magam, illetve Iván Mártin alkotta, és az Eureka Vita és Násvili kolléga is részt vett ebben a munkában. Az Odysseus tudományos hálózat és részt vett ebben, illetve Krisztina Gortászár a Pontifika Comillas Egyetemről. Kérem a következő ábrát. Lássuk a tanulmány tartalmát és hátterét. Ez egy elemzésből indul ki, az átfogó stratégia az EU együttműködése harmadik országokkal, bevándorlás és menedékügy területén. December 17-én 2014-ben kérte ezt a bizottság és a parlament. Ebben a tanulmányban elsősorban az értékelésre és a végrehajtásra koncentráltunk a harmadik országokkal foglalkozó stratégia, a GAM, ez a globális megközelítés. Az EU és a tagállamok indították ezt az erőfeszítést. Most itt az ideje, hogy kiegyensúlyozott, koherens és hatékony végrehajtás és értékelés kezdődjön a munkával kapcsolatban. Az együttműködés fontossága egyértelmű, és ezt még fontosabbá teszi a közelmúltbeli fejlemények sora, a migrációs válság, illetve menekült válság. A legújabb fejlemények összes, összefüggésében, és hogy kontextusba helyezzük a tanulmányt, három nyugtalanított rendet szeretnék felvázolni. Az első a visszafogadás és a határkezelés kezd megint visszatérni az európai diskurzusba, különösen a nyugat-balkáni útvonalak kapcsolatosan. Az EU-tarki cselekvési terv, a szolidaritás a harmadik országokkal a menekült válságban, ezt egyre inkább pénzügyi megoldásokkal próbálja támogatni, illetve áttelepítéssel az EU, illetve a biztonsági aggályok is felmerültek a párizsi tragikus eh, események nyomán. So, uh, to focus now, to present you Csak hogy eh, röviden beszéljek a tanulmány felépítéséről és tartalmáról. rövid bevezető után a kihívásokról szeretnék beszélni, és röviden áttekinteni a külső kompetenciák kiosztását az EU és a tagállamok között ezen a területen. Az első rész áttekinti a legfontosabb eszközöket, amelyekkel az EU a harmadik országokkal együtt működik a bevándorlás és menekültügy tekintetében, elemezzük a politikai eszközöket, mint a regionális és kétoldalú dialógusokat, a migrációval kapcsolatos a mobilitási partnerségeket és közös napirendeket, jogi eszközöket, mint például a nők helyzete, vízumkönnyítés, visszafogadás, illetve a társulás és együttműködési egyezmények, harmadik pedig a regionális védelmi programok, a Frontex eh, munka kapcsolata, illetve az ISO külső intézkedései. Az elemzés tartalmazza az EU pénzügyi eszközeinek működését, ezek nagyon szerteágazóak, ebben az együttműködésben a harmadik országokkal, a DigiDefco, Homnir és az eh, külügyi szolgálat is finanszírozza ezeket és áttekintjük a legfontosabb modalitásokat, már ami a kétoldalú külső együttműködést illeti a tagállamok részéről. A második részben értékeljük az eredményeket és a hatásait ezeknek az eszközöknek a külső együttműködésben, hármas megközelítésben. Megvizsgáljuk a célokat, a hatásokat, a szubstanszív dimenziót, illetve az eszközöknek a jellemzőit, a funkcionális dimenziót, és végül pedig a koordináció kihívásait már, ami a jogszabályok elfogadását és végrehajtását illeti, ez tehát az intézményes elem Moldovával, Tunéziával kapcsolatos esettanulmányokat is tanul, tartalmaz a tanulmány. Harmadik rész, következtetéseket tartalmaz, és különböző konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a jövőben intézkedésekre nézve. Ez az a kérdés, amire elsősorban szeretnék a következő percekben összpontosítani. Szorít szóval az idő, ezért csak néhányat fogok részletesen kifejteni. Az ajánlásaink négy fő következtetéshez kapcsolódnak, ezeket be fogom mutatni önöknek. Először is Egyértelműen szükség van arra, hogy javuljon az egyensúly a különböző összetevők közül a globális megközelítésen belül. Ezeknek az elemzése, a GAM eszközöknek az elemzése lehetővé teszi, hogy megerősítsük, nincsen egyensúly a négy összetevő között a GAM-on belül, Elsősorban az illegális bevándorlás elleni küzdelem érvényesül, ez a legintegráltabb. Ennek eszközei a határőrizet és a visszafordítás. Meg kell erősíteni a többi célkitőzést is, ami mobilitási partnerségeken belül, és a társulási egyezményeket is fel kell használni, hiszen most csak a, az, az EU-ban legálisan tartózkodó migránsokra vonatkoznak ezek a megállapodások. Van egy olyan pillér is, ami további figyelmet érdemel, az EU-nak a menedékjoggal kapcsolatos pillét kell tovább fejleszteni a kapacitás építéssel. Nagyon gyenge az áttelepítési komponens, és az IASZO pillérét nem fejlesztik tovább költségvetési megszorítások miatt. Ez az egyensúly hiány jelentkezik a különböző pénzügyi eszközök végrehajtásában is. Az EU ezekkel finanszírozza a kezdeményezéseket és projekteket a harmadik országokkal belül együttműködésben. Az összráforítás növekedett a migrációval kapcsolatosan az elmúlt években. A források felhasználása különösen, hogyha a DEFCO alapokra gondolunk, meg az INS programokra, ez egy tematikus program a bevándorlással, menedékjoggal kapcsolatosan, Elsősorban az illegális migráció elleni harc kerül előtérbe, a jogszerű bevándorlás pedig sokkal kevesbé jelent politikát. A szakpolitikai koherencia szempontjából előrelépés, hogy a menedék jogi forrásokból külső akciókat is támogatnak, amelyek az EU érdekében tett eh, lépéseket is eh, magukba foglalják. With the other programs. Eh, the GAM instruments of cooperation. A GAM együttműködési eszközök és a pénzügyi eszközök földrajzi értelemben a nyugat-balkáni térségre, Kelet-Európára és a Dél-Kaukázusra összpontosítanak, ahol az együttműködés megerősödött a Dél-Mediterrán, Fekete-Afrikai és Kelet-Mediterrán országokkal, földrajzi szempontból is ki kell egyensúlyozni a gammot. Aztán az is ajánlatos, sőt elkerülhetetlen, hogy megerősítsük a partnerségi megközelítést. Egyre inkább be kell vonni a harmadik országokat a GAM eszközök tárgyalásába, elősegítve ezeknek az eszközöknek a partnerségi jellegét. Ez egyértelmű a mobilitási partnerségnél. Nagy a hasonlóság a tartalom és a struktúra tekintetében. Ebből kiderül, hogy nincsen egyértelmű tárgyalás az EU és harmadik országok között. Ugyanez vonatkozik az RDPP-kre is. Ott sincsen kellő helyi felelősségvállalás. A partnerségi megközelítésre nagyobb mértékben volna szükség a mobilitás területén is, az vízumkönnyítési megállapodásokra nagyobb erőfeszítéseket kellene tenni, hogyha egy ország illegális bevándorlási kockázatot nem jelent, akkor tovább kell ezen a területen lépni és meg kell vizsgálni, hogy mit tudunk a partnereinknek nyújtani vízumkönnyítési párbeszéd sikere után, hogy megmaradjon a reformoknak a lendülete. Az EU visszafogadási politikája az eredet országokra kell, hogy összpontosítson elkerülendő a nehézségeket, a, tar- a hosszú tárgyalásokat, illetve a tranzitországok terhelését harmadik országra vonatkozó záradékot csak fontos tranzitországokkal kell megállapodni. Harmadszor, nagyon fontos kérdés, elnézést, hogy ezt nem említettem, mármint, hogy nem mondtam, hogy kérem a következő ábrát a racionalizációra vonatkozik és a koordináció javítására. Először is megsokszorozódtak a regionális párbeszédek a migrációval kapcsolatosan, ezekben sok ország részt vesz egyszerre. Racionalizációra van szükség, és nagyobb figyelmet kell fordítani a gyakorlati és műveleti értékre, már ami az együttműködést illeti. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, nagyon sok ilyen eszköz van a belügyi vagy a fejlesztési együttműködésből, a szomszédsági politikából, amelyek különböző egymás ütköző logikákat követnek, aztán vannak átfedések is, és ez akadályozza a láthatóságot, a koherenciát és a demokratikus felügyeletet. Ezért ajánlatos volna a pénzügyi kereteket egyszerűsíteni. Funkcionális szempontból a politikai eszközök egyre elterjedtebbek a külső dimenzióban. Hasznos volna együttműködést kezdeményezni, de a hiányosságok miatt úgy gondoljuk, hogy egyre inkább hardlóra van szükség a stabilitás és a jogbiztonság szempontjából, hogy tovább tudjuk az együttműködés részleteit tisztázni, és biztosítani tudjuk a migránsok jogait, a szociális biztonság, befogadás és integráció területén ahol a legnagyobbak a kihívások, az az intézményes perspektíva. Az EU mm, tagállamok közötti koordináció tekintetében vannak olyan tagállamok, amelyek szét szeretnének venni, részt szeretnének venni minden fellépésben, de nem mindig biztosítják később a részt vét, részvételt a GAM eszközökben, mint a regionális párbeszédek vagy a mobilitási partnerségek követése. Aztán hiányzik az is, hogy szisztematikus információcsere történjen a bizottság és a tagállamok között azzal kapcsolatosan, hogy mi történik két oldalú szinten. A kötelező jelleg ellenére, a lojális együttműködési elv ellenére jó volna jogira kötelező másodlagos jogforrásokat elfogadni, vagy a 2006 686 os tanácsi határozatot módosítani az információ cserére vonatkozólag, hogy ezekről az intézkedésekről vita kezdődjön, biztosítandó a belső együttműködést a jogszabályok elfogadása előtt. Ezzel kapcsolatosan azt is biztosítani kell, hogy hozzáadott érték keletkezik a külső fellépésekben, a bilaterális tagállami fellépésekkel szemben. Úgy gondoljuk, hogy hasznos volna visszaszorítani a kompatibilitási záradékokat a visszafogadási megállapodásokban, amely meglévő formális nem, vagy nem formális megállapodásokra hivatkozik. Ezeknek az áradékoknak a törlése also as a way of ensuring the added előrelépés volna, biztosítaná az EU hozzáadott értékét a mobilitási partnerségekben, és hasznos volna, hogy csak multilaterális projektek kapjanak EU forrásokat, amelyek több tagállamot fognak össze egy mobilitási partnerségben, nem csak egyedi programokra volna szükség tagállami szinten. Az intézményes dimenzió, az intézményközi koordináció az EU-n belül, ez is fontos tényező. Az előző ábrát szeretném még egyszer látni. Eh, thank you. On the interinstitutional coordination. Ami az intézményközi együttműködést illeti, sok érdekelt eh, szereplő, a többségük egyetért abban, hogy az Európai Külügyi Szolgálat eh, részvételét fokozni kell, és ennek érdekében kapacitást és eh, forrásokat kell bővíteni. Az összekötő tisztek szerepe, szerepkörét kell kibővíteni, a delegációk legyenek a terepen, a GAM végrehajtásában a legfőbb politikai szervezőerő. Az Európai Parlament szerepét is fokozni kell ezen a területen, a felülvizsgálat és értékelés folyamatában és a későbbiekben. Ami az intézményközi együttműködés szintjét illeti, úgy gondoljuk, hogy Javítani kell a koordinációt az eltérő prioritások mentén a különböző fő, főigazgatóságokra gondolok, akik a, ebben a dimenzióban részt vesznek, a HOMA, DEFCO és a NIR. Ez nagyon fontos feladat volna a bizottság alelnökének és a külügyi főképviselőnek. Hasznos volna egy egyet, egységes egységet kialakítani amely ezeken a struktúrákon dolgozik, és eh, a külügyi dimenziót ez eh, képviselné, illetve a menekültügyi, migrációs, magas szintű munkacsoport szerepét kellene jobban hangsúlyozni. A negyedik fő következtetés arra vonatkozik, hogy átláthatóbb legyen és jobb legyen az értékelés és a felülvizsgálat. Nagy probléma ennek a tanulmánynak az összeállításában az, hogy problémák merülnek fel az információk megbízhatóságával kapcsolatosan, és hogy nincsen elég értékelési gyakorlat. Ami hátráltatja a szisztematikus értékelést már mély a hatást és a hatékonyságot illetében tekintetében. Aztán a források kiosztása és a projektek végrehajtása is hasonló téma valódi átfogó értékelési gyakorlatra van szükség minden GAM eszköznél, mind az együttműködésben, mind a pénzügyi eszközökben, hogy példát mondjak erről, a visszafogadási egyezmények, sokszor 2011-es dátumúak, a vízumkönnyítési megállapodás és mobilitási partnerség sokszor 2009-ből származik. Ami a végrehajtott projektek értékelését illeti, nagyon hasznos volna, hogyha nem csak az eredményekre összpontosítanánk a projektek eredményeire, és a ráfordítás szabályosságára, hanem a projekt hatását is megvizsgálnánk, hogy milyen hatása van a stratégiai célkitűzésekre, a projekt célkitűzéseire és a GAM célkitűzéseire. És szükségesnek tartjuk azt is, hogy az EU tagállamok pontos és teljes adatsorokat nyújtsanak be a GAM végrehajtásával kapcsolatosan, hogy részletesen és átfogóan lehessen ezeket értékelni. Jó példa erre a visszatérési politika. Szükséges a 862-es 2011-es rendeletet módosítani a statisztikákkal kapcsolatosan, felkérni a tagállamokat, hogy a statisztikák, amelyeket az Eurostatnak nyújtanak be a visszafordítással kapcsolatosan, halmozottan tartalmazzák az adatokat, az szerint, hogy mi alapján zajlik a visszafordítás egy kétoldalú megállapodás, vagy valamelyik említett jogi eszköz alapján, meg kell állapítani a visszatérés tényleges országát is. Az értékelésnek tartalmaznia kell a hatékonysági mutatókat is, és az emberi jogi hatást a GAM esetében, különösen, hogyha a Frontex külügyi fellépéseire gondolunk, vagy a GAM egyéb eszközeire, végül pedig ebben a tanulmányban az arra következtetése jutottunk, hogy fel kell tenni annak módját, hogy az Európai Parlament szerepeit hogyan lehetne jobban előtérbe helyezni mindezeken a területeken különösen politikai és műveleti eszközök esetében a külső dimenzióban ezek egyre gyakrabban használatosak. Rendszeres vitákra van szükség, és az mobilitási partnerségek, kammok, RDPP, kül, kül, külügyi fellépések, Ezeket rendszeresen értékelni kellene az európai parlamenti munkában is. Emellett a parlament szerepe a nemzetközi megállapodásokban, mint a visszafogadási egyezmények, vízumkönnyítési megállapodások, ezt a szerepet sem szabad arra korlátozni, hogy csak hozzájáruljon a 218-as cikk alapján, hanem olyan mechanizmusok elfogadására van szükség, amelyekkel nyomon lehet követni ezeknek a megállapodásoknak a végrehajtását, különösen a tekintetben, hogy milyen hatással vannak a migránsokra. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you very much, Dr. Andrade. So... Köszönjük szépen, Andrade asszony. Kérdések, megjegyzések, kollégák? Cecil Kienge. Prima di tutto ringrazio la... Először is köszönetet szeretnék mondani. Kitűnő volt az előadása. Nagyon sok mindennel egyetértek, amit ön itt ma ismertetett a kutatással kapcsolatban. Elég sok kérdésem lenne, de közben, ahogy haladt előre az előadás, nagyon sok mindenre választ kaptam. Egyetértek azzal, hogy nagyon sok az egyenlőtlenség a tényezők között és hogy az illegális bevándorlás ellen sokkal jobban felvettük a harcot. Aztán a partnerségi megállapodások megerősítése, a harmadik országok bevonása, erről gyakran beszélünk. Van egy rész, amiről lehetne többet tárgyalni. Ez pedig a harmadik országoknak a jobb bevonása. Nagyon értekelt engem a visszatérítési együttműködés harmadik országokkal. Úgyhogy köszönöm szépen az előadását, és egyetértek azzal, amiket hallottunk itt ma. Elnök, köszönöm szépen, van-e más megjegyzés? Barbara, tessék! eh, non funziona? Ah, eh, grazie per la presentazione, volevo dire che anch'io... Köszönöm szépen ezt a prezentációt, szeretném elmondani, hogy én is nagyon sok mindent hallottam, amivel egyetértek, és nagyon érdekesnek tartom őket. Van egy tartalmi kérdésem. a nemzetállamok szerepe és politikusaiknak szerepe. Megmondom, miért kérdezem ezt, mert azt látom, hogy a jelentésben a Frontex szerepét nagyon kidomborították. Szerintem túlságosan. És aztán a, küls, a külszolgálatot illetően az EU külkapcsolatait illetően. Ez még egy nagyon új terület. Igazából még nincsen valós EU-s külpolitika. Ami a Frontexet illeti, és a GAM-ban megvalósított tevékenységét, Felhívnám a figyelmet arra, hogy léteznek egyezmények, mint például a november 27-i egyezmény, amelyet Görögországgal kötött az EU és a Frontex Görögország külső határain állomásozik és ez magában foglalja a harmadik országokkal való együttműködés lehetőségét is. Ebben a szerződésben a görög állam elég nagy autonomitást élvezett. A tagállamok ennek kapcsán küldtek a Frontexnek egy levelet, amelyben a feladatok megoldását kifogásolták, hogy nem ö, valósult meg az előre megállapított feladat megoldás, amikor Görögország beleegyezett abba, hogy a Frontex kisegítse Görögországot, akkor bizonyos feladatokat vállalt magára, és ez nem teljesült. A görög kormány válasz erre az volt, hogy nem tudnak együttműködni a frontex megfelelően, Én szeretném tudni, hogy ön mit gondol, mi, hogyan történt ez. Köszönöm, Barbara. Szeretne válaszolni ön a kérdésekre? because I changed languages and I, I didn't <laughs> get exactly the last question. So, sorry. I didn't get ex- nem értettem pontosan az utolsó kérdést, közben kapcsolgattam a nyelvek között. It was on the on Frontex and I guess it was the hot A Frontex szerepére szólt, és a hotspotokról? Igen? A Frontex szerepe Görögországban. Well, I, I'm not sure I, I got the, the, the spirit of the question, but on um, my... Az igazság, hogy nem vagyok benne biztos, hogy értem-e, hogy mire vonatkozik a kérdés. De hogy a Frontex a hotspotokkal kapcsolatban ez az új regisztrációs segítségnyújtás, amit a külső határoknál nyújt, főleg Görögországban és Olaszországban, Szerintem ez a letelepítés során is hasznos lesz majd. amikor ilyen nagy nehézségek merülnek fel egy tagállamban, amelyik nem tud megbírkozni a migrációs válsággal, akkor elengedhetetlen a segítségnyújtás. Gyakran az országra mutogatunk, amelynek a határaimnál megjelennek a menekültek. Hát ez egy közös probléma. A Frontex-el foglalkoztunk a tanulmányunkban. és azt láttuk, hogy mivel harmadik országokkal való Frontex kapcsolatokra koncentráltunk, nem nagyon látunk bele, hogy mit végeznek. In the late, late years, uh... Az elmúlt években még csak közé sem tették, nyilvánossá sem vált, hogy kikkel működik együtt Frontex. Másoktól tudjuk ezt. Az ugyan igaz, hogy a Frontex, ha fölkérjük valamire, akkor mindig reagál, tehát nem tudhatjuk pontosan, hogy mi ilyen tevékenységeket végeztek, de azt tudjuk, hogy a Frontex a tagállamokkal harmadik országokkal kötött megállapodások keretében végzi ezeket a tevékenységeket. Ezek nem nemzetközi szerződések, ezek adminisztrációs együttműködési, műveleti együttműködések. De szerintünk ennek van egy ellentmondásos eleme, például a parti őrködés azok, azoknak az adott tagállamoknak a vizein, vagy más vizeken. Tehát ez nem lenne lehetséges, mert hát a Frontexnek egy meghatározott hatásköre van. A probléma a következő. harmadik országokkal kötött tagállami megállapodások nem mindig nyilvánosak, nem tudjuk, hogy a Frontex ebben hogy vesz részt. Eh, itt biztonsági kérdések is belejátszanak, ezért nem akarják nyilvánossá tenni az érintett felek, a tagállamok sem. Hát nem akarják kihirdetni, hogy hol járőröznek, hol vannak a műveleti területek. de szerintünk átláthatóságra van szükség. Hol segíti ki a Frontex a tagállamokat harmadik országokkal kötött megállapodás keretében? Nem lehet levetni azt a felelősséget, hogy a tagállam felelőssége a határok őrzése, a Frontex csak kisegít. Nem tudom, hogy ilyen irányba haladt a kérdés. And, uh, well, I, I think it was not, uh, uh, it was a... Köszönöm szépen a kérdését. És hát nyilván a visszatérítés kérdése az egy nagyon nagy kérdője. A lavalettai fejlemények, a törökország intézkedési terv nagyon megtöbbentő volt szerintem. A GAM megvalósítása az nagyon fontos, de most látjuk, hogy papíron is megszegik a megállapodásokat, hogyha biztonsági kérdésről van szó. Én itt most a menekültügyi válságról beszélek. Elnök, köszönöm szépen. Andrade doktor és köszönöm a kollégáknak is a kérdéseiket. Áttérünk a 12-es pontra. Gerard Döpré sajnos nem tudott itt lenni velünk ma, ezért el kell sajnos halasztanunk ezt a pontot. Yeah, again, uh, co- uh, apologies to colleagues who were waiting for this point. Um, on point 13, um, uh, Mr. De Jong is just on. De Jong úr pedig ide halad, úgyhogy időközben... And, and I can definitely um, help you... Hogy kisegítsem önöket, hogy ne unatkozzanak, de ugyanakkor gyorsan befejezhessük. Fogadtam itt a titkársággal, két euróban, hogy De Jong úr még mielőtt megérkezik, sikerül a 14-es pontot letárgyaltatnom. Én nagyon bízom ebben, mert a 14-es pontnak a raportőre az nem más, mint én. Ez pedig az automatizált adatforgalom a lett rendszámtáblák regisztrálását illetően 14-es pont. Ez egy jelentéstervezet. A jelentést is én írtam. November 23-án a koordinátorok. A Dehont rendszer keretében úgy döntöttek, hogy a GUE-nak adják ezt a jelentést. A GUE engem kért fel. Én különleges körülményeket figyelembe véve elvállaltam ezt, és majd a koordinátorokkal egyeztetem. Egyelőre annyit tudok mondani, hogy üdvözöljük a prüm döntéseknek a jobb alkalmazását a lett képjárművek regisztrációjával kapcsolatban. Jelenleg tudják biztos, hogy a lett hatóságok nem szolgáltatnak igazán a képjárművekről adatokat, és hát ez egy elég komoly kérdés. A koordinátorok egy nagyon szűk ütemtervet fogadtak el, azért vállaltam fel a parlament részéről. A módosítók határideje december 14, 12 óra, csak angolul lehet benyújtani a módosítókat, de december 14 az hétfő, és 21-én szavazunk, a plenárison pedig februárban. Remélem, hogy senki nem akar semmit mondani ebben a témakörben. Ha mindenki elfogadja ezt, van-e megjegyzés? Köszönöm szépen. Kaptam két eurót titkárságtól. Akkor a 13-as pont következik. Jogsegély az európai elfogadási parancs kapcsán letartóztatottaknak a segítség, és de jó órát várjuk. Bármikor megérkezhet. Greet him, with, greet him like a rock star as he, as he enters. Tapsolják meg új, eh, újongjanak, amikor belép a terembe. Úgyhogy én tényleg megpróbáltam mindent, de semmi nem maradt. Á, itt van. I'm sorry, Mr. De Jong, my uh, a mixture of tiredness, a couple of painkillers. De Jong úr, az egészet fogja a fájdalomcsillapítóimra, jó? De ön ma tényleg nagyon sokat segített nekem, úgyhogy már azt is be akartam jelenteni, hogy mikor lesz a következő ülés, de ezt még akkor tartogatom. Kérem, foglaljon helyet. Most már készen áll? Akkor 13-as pont. A az európai elfogadási parancs keretében fogva tartottaknak nyújtott jogsegély, triológus, ez is nagyon fontos triológus a szakbizottságunk számára, de Jong November 18-án volt az utolsó triológus, és szeretnénk hallani, hogy hol tartunk. De Jong úr, tessék! Köszönöm, elnök úr, ezt a elképesztő felvezetést. Legutóbb nagyon borulátú voltam, most már csak kevéssé borulátó. Javult tehát a helyzet, akár ezt is mondhatnánk, hiszen legutóbb az árnyék előadókkal együtt találkoztunk a holland igazságügyminiszterrel, és megállapodtunk arról, hogy a holland soros elnökség komolyan veszi ezt a témát, és szeretne zöldágra vergődni ez ügyben. Azt hiszem, hogy most már megvan a szándék mindkét oldalról ahhoz, hogy az elkövetkezendő fél évben valamire jussunk ez ügyben. A luxemburgi elnökség már nem fog további trialóskusokat tartani, de hát remélhetőleg január elején egy három oldalú megbeszélést tető alá tud hozni a holland elnökség. Az árnyék előadókkal és a soros elnökséggel megállapodtunk abban, hogy legjobb lenne, hogyha az európai elfogadási parancs keretében beidézett emberekről beszélünk. Az lenne az előnye ennek a megközelítésnek, hogy már most elkezdhetünk beszélni olyan dolgokra, amelyek általánosságban alkalmazhatóak lesznek más ügyekre is, hogyha végül megállapodunk, hogy kiterjesztjük a hatáját. A trialógusban megállapodtunk, hogyha ezt a megközelítést alkalmazzuk, az nem jelenti azt, hogy parlament az eredeti kívánalmaiból várakozásaiból engedne a hatály tekintetében, hanem egész egyszerűen egy munkamódszer lenne, hogy a trialógusban elindulhassunk, általánosságban eh, elkezdjünk tárgyalni ezekről, aztán majd meglátjuk, hogy pontosan mire terjed ez ki. építő intézkedésnek szántuk ezt, de úgy érezzük, hogy ez a parlament malmára hajthatja a vizet, hát Persze, hogyha a jövő hétben a koordinátorok is rábólintanak erre, hogyha tanulmányt végeztetnénk azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság javaslata és a mi javaslatunk között pontosan milyen hatásbeli különbség várható. Azt hiszem, hogy ez nem lenne teljesen elhanyagolható. Nem csak az emberi jogok, hanem a megtakarítások szempontjából is, hiszen Jelentős megtakarításokat eh, hozhat az, hogy eh, ha a félreértéseket, illetve a beidézett vagy eh, gyanúsítottak nem együttműködését valahogy ki tudjuk küszöbölni. A koordinátoroknak itt majd persze bele kell egyeznie, de a lányik előadókkal megállapodtunk abban, hogy informális jogi szaktanácsot kérünk, informálisan, mert különben túl sokáig tart ez, jó lenne, hogy ha a hatája kapcsolatos kérdéseinkre kapnánk informális jogi szakvéleményt, tehát például az ügyvédhez való jog, 27-es és 28 os preambulum bekezdésre gondolok itt. A tanács nevében a soros elnökség azt mondta, hogy szerintük eh, ezen preambulum bekezdések értelmében nem hogy ügyvédhez, hanem feltétlenül jogsegélyhez sem felt mindig van joga az érintett személyeknek. Jó lenne, hogyha a jogi szolgálatunk, a mi parlamenti jogászaink is véleményt nyilvánítanának ez ügyben. Mégiscsak ők értenek hozzá legjobban. Az nem fordulhat elő, hogy az eljárási jogok tekintetében mindenről megállapodunk, kivéve magáról erről a jog segélyről, ezért jó lenne, hogyha világosá válna, hogyha Például engem az európai letartóztatási parancs keretében megtagadták tőlem a, a költségmentes jogi képviseletet, Azt hiszem, hogy így elmondhatnánk azt, hogy a költségmentes jogi képviselet ügyében mindenképpen valaminek szerepelnie kell majd a végső megállapodásban, március vége, április eleje a következő fontos stádium, ezt ígéri a soros elnökség, a, a jogi szolgálat is azt mondja, hogy ez így működni fog. Sok mindenről kell beszélnünk az elnökséggel. Remélhetőleg hogy gyümölcsöző és kooperatív lesz mindenki. Gyümölcsöző lesz így a, a tárgyalások sora. Elnök, Hát tényleg csak sok sikert kívánhatunk ehhez. Nem csak szakmailag nehéz, hanem politikailag is kényes dosszié ez, hiszen mindenütt komoly megtakarítások vannak. A legal aid, tehát a költségmentes jogi képviselethez való jog, hát ez, ez, ez pénzügy, úgyhogy ez most igencsak nehéz falat lesz. Ezért még egyszer mondom, sok sikert ehhez. Reméljük 2016 elén valóban beindul valami majd ez ügyben. Ki szeretne ehhez hozzászólni? Katrina, igen, hiszen ő részt vesz ebben. Köszönöm, elnök úr. Birgit Cippel vagyok most egy kicsit, ezért megpróbálom angolul. Uh, sending air apologizes for not being here today. Birgit elnézést kér, hogy nem tud itt lenni a Német Szociáldemokrata Párt uh, kongresszusán vesz részt Berlinben. Ugyanakkor azt kérte tőlem, hogy mondjam el, hogy teljes mértékben támogatja a raportőr megközelítését. Az, hogy kérjünk egy hatástanulmányt uh, az a kapcsolatban, hogy a mi javaslataink következményen a bizottsági javaslattal járótól eltérő következményekkel járna, ezt támogatja Birgit, hogy ezt megtegyük, illetve hogy kikérjük a szakértői jogászaink szakvéleményét is. Ugyanakkor úgy érzi, hogy nem szabad engedni a tanácsnak, Fontos, hogy a tisztességes bírósági eljárás jogát minél nagyobb mértékben tudjuk garantálni, ennek fontos eszköze ez az újabb javaslat. Köszönjük, van-e valaki, aki még szeretne hozzászólni? Nem? Akkor köszönjük De Jong úrnak, és tényleg sok sikert a három oldalú tárgyalásokhoz. Biztos vagyok benne, hogy a holland elnökség aktív, sőt proaktív módon előre viszi ezt az ügyet ahogy arra ígéretet is tett a állandó képviselet részéről az nagykövet úr legutóbbi találkozónkon. Köszönjük! So I just want to, having... És még mielőtt mindenki hazavonulna, szeretnék a 16-os pontra térni. A következő ülés időpontját szeretném bejelenteni Strasbourgban 17-én 9.30-kor, vagyis fél tízkor. Lesz tehát fél tízkor Strasbourgban 17-én egy ülésünk, utána 24-én, 22-én lesz majd Brüsszelben szakbizottsági ülésünk, hogyha nincsen egyéb napirendi pontok alatt felszólási igényük, akkor köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttek ma, ezt nagyra értékelem különösen azoknak a teljesítményét, akik végig velünk maradtak. Köszönöm szépen.